One minute. Otwieram nasze wyjątkowe posiedzenie komisji. Elkezdjük szakbizottságunk rendkívüli ülését, mely ülés öt évente egyszer kerül csak megrendezésre. Mindenkit üdvözlök. Különösen szeretném melegen üdvözölni körünkben Hagen urat, a mezőgazdasági szakbizottság minden tagja nevében, a jelenlevő tagok nevében kivált kép. Rendkívül fontos esemény ez szakbizottságunk és a parlament életében, és reméljük, hogy egy gyümölcsöző együttműködés kezdete is lesz egyben, mely a erős és fenntartható európai mezőgazdaság további erősítését szolgálja majd. Még egyszer üdvözlök tehát mindenkit, vendégeinket különösen, az Európai Bizottság jelenlevő képviselőit, Pleva urat is beleértve, aki a mezőgazdasági főigazgatóságot képviseli, valamint szakbizottságunk tagjait. Engedjék meg, hogy néhány szóban bemutassam jelöltünket. Miután a Kork Egyetemen befejezte tanulmányait, a családi gazdaságot vezette Írországban, majd saját vállalatot indított, mely biztosítással és ingatlan forgalmazással foglalkozott, 1983-ban indította ezt a vállalkozást. Ugyanebben az évben választották meg először a városi Testületbe, és azóta is jelentős politikai tapasztalatot és tőkét gyűjtött, először önkormányzati szinten, majd parlamenti képviselőként, 87 óta képviselő az ír parlamentben. Nemrégiben környezetvédelmi miniszterként és önkormányzati felelő, ügyekért felelős miniszterként működött Írországban 2011-től 2014 ig töltötte be ezt a posztot. Arra is szeretném emlékeztetni őket, hogy az új biztos jelölt jóváhagyásának folyamatában, ahogy a házszabály 14-es melléklete előirányozza, a biztos jelöltet általános szaktudása tekintetében kell vizsgáljuk, az európai értékekhez való elkötelezettsége és személyes függetlensége lesz értékelés tárgya, valamint a jövőbeli tárcájában mutatott szaktudása és kommunikációs készsége alapján is értékeljük majd őt. Azt is el kell mondanom önöknek, hogy a meghallgatás előtt Hogan úr írásos válaszokat adott be azokra a kérdésekre, amelyeket eljutottunk neki egy kérdői formájában. Minden hivatalos nyelvre lefordítása kerültek ezek a kérdések és a válaszai. A mai ülés szerkezetére vonatkozóan a következőket kell tudják. A biztos jelölt úr kap először szót 15 percben, az ülés végén pedig kap majd még öt percet, hogy zárszóval éljem. A 15 perces bevezetője után az elején 45 kérdésre van idő, a képviselők teszik ezt fel. Kérdés felett egymás utániságában haladunk, három perces szakaszokban. Egy perc jut a kérdésre, két perc a válaszra. Hogan úr részéről hadd hangsúlyozzam, rendkívül fontos az, hogy mindenki tartsa a rá szabott időt, tehát így tudjunk gazdálkodni az idővel, ezért kérem önöket hangsúlyjal, és a biztos jelölt urat is, hogy tartsa magát az időkeretekhez. Öt másodperces tolerancia és 10 másodperc a biztos jelöltnek. Ez azt jelenti, hogyha 5 vagy 10 másodperccel tovább beszélnek, mint az időhatár, akkor lekapcsoljuk a mikrofont. Egy Asterix csillag jelenik majd meg a képernyőn, amikor elkezdődik az idő túllépés, tehát elkezdjük számolni a másodperceket. Azért van szükség ezekre a szigorú szabályokra, hogy minden képviselőnek legyen ideje feltenni a kérdését, mielőtt zárnánk az ülést. Arra is szeretném őket emlékeztetni, hogy tolmácsolás folyik 24 hivatalos nyelven, beleértve az írgélik nyelvet is. Minden hozzászóló tehát anyanyelvén teheti föl kérdését. Kérem azonban, hogy legyenek figyelemmel arra, hogy önöket folyamatosan tolmácsoljuk. Kérem tehát, hogy ne beszéljenek túl gyorsan. A webstream internetes ö, szájton élőben közvetítjük az ülést, valamint felvételen is meg lehet nézni ezen a weboldalon az ülés felvételét, valamint Twitteren is lehet követni az ülés menetét. Most pedig kezdjük el a voltak éppeni meghallgatást. Tehát elsőként, ahogy mondottam, Először bevezetés gyanánt megadom a szót a biztos jelölt úrnak, Hogan úrnak. Ahogy mondottam, pontosan 15 perce van. Parancsoljon, uram!